Good afternoon, colleagues. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos napos délutánon. Tomás Demeziért, német belügyminisztert, és Matthias Fekkold, francia belügyminiszter urakat külön köszöntöm a Libe szakbizottságban, ahol a biztonságpolitikai párbeszédre kerül sorra. Hogy önök is tudják, az első ilyen biztonsági párbeszédre King biztos úrral négy napja folytattuk. Úgy éreztük, hogy fontos külön odafigyelni ezekre a kérdésekre. Nagy örömünkre szolgál, hogy két belügyminisztert is vendéggel láthatunk, francia és német kollégáinkat. A soros elnökséggel rendszeresen e, kapcsolatot adtunk fel, de nagyon fontos heti szinten, de az is fontos, hogy a tagállamokkal is közvetlenül eszmecserét folytassunk a legfontosabb jogalkotási kérdésekről. Miért? Azért, mert biztonsági kérdésekben nagyon gyakran hozunk itt jobb szabályokat, és rengeteg olyan dosszé van az asztalunkon, amelyek nagyon fontosak, és amelyek ügyében úgy érezzük, hogy főként például a terrorizmus elleni dosszé, de más kérdések ügyében is úgy érzem, hogy célra vezető és hasznos lehet közvetlenül a belügyminisztereket meghallgatni. Interoperabilitás, az ETIAS és más területek jönnek itt szóba. Ezért kerül sor a mai eszmecserére. Mindketten elfogadták a meghívásunkat, ők is azt mondták, hogy valószínűleg jó ötlet lenne közvetlenül is leülni beszélgetni a mai tanácsülés után. Ez nem egy ki emelkedően rendkívüli ülés, hanem reméljük, hogy ez egy olyan sorozatba illeszkedik, amikor is a tagállamok hm, illetékes minisztereit meg tudjuk hívni, és kérdésekkel tudjuk őket bombázni. Elméletileg mindenkinek meg kell, hogy legyen a dossziájában a február 20-án küldött levelük a frankonémet in the security dialogue. That of course includes many of our... Eh, hír, híres, vagy néven elhíresült eh, levél. Ez alapján kiderül, hogy komoly átfedések vannak a mi e, tárcáink, e, a felelősségi körünk is az önök között, illetve kezdeményezés e, hatája között. Jó lenne, hogyha a biztonságpolitikai párbeszédre koncentrálnak, de hát ez egy nyitott téma, nyitott témájú ülés, így gyakorlatilag bármiféle kérdést szegezhetnek a két meghívott vendégünknek. Ha nem bánják, akkor most próbáljuk struktúrálni valahogy ezt a párbeszédet. Egyelőre nem kell nagyon sietnünk, mert időbe fejeztük be az első felét a mai ülésünknek. A miniszterekkel nem, de a kollégákkal szigorú leszek ez ügyben azért. A következő struktúrát javaslom. 15 percet adunk mind a két miniszternek, mielőtt már előre megállapodtak, német-francia barátság jegyében próbáltuk ezeket a, ezt a 15 percet felosztani tematikusan. Fekol úrral kezdjük, aki három percet fog a terrorizmus elleni harcnak szentelni, és aztán Demázé úr pedig az interoperabilitásra beszél, és akkor így megyünk tovább témára témára. Elsőként tehát Fekol úr, üdvözlöm itt a körünkben, öné az első három perc terrorizmus ellenes harc témájában parancsoljon. Monsieur le ministre, cher... Mesdames, Messieurs les vice-présidentes et... Köszönöm. Tisztelt képviselők, először is szeretném megköszönni, hogy itt lehetek, meghívtak erre a meghallgatásra. Ez számomra megtiszteltetés és nagy boldogság, hogy itt lehetek, nem sokkal kinevezésem után. Ez egy olyan olyan találkozó, amit még az elődöm tölörököltem, és én úgy döntöttem, hogy több okból is, hogy tiszteletben tartom ezt a programpontot, ezért Azért is, mert én az európai projektnek, az európai álomnak nagy tisztelője vagyok, nagy tisztelője vagyok az Európai Parlamentnek is. Én korábban már a külkereskedelmi államtitkárként is mindent megtettem annak érdekében, hogy együttműködjek az Európai Parlamenttel, amely az európai legitimitást biztosítja. Ráadásul a francia-német együttműködésnek nagy híve vagyok személyes okokból és politikai okokból is. Én úgy gondolom, hogy Franciaország és Németország nagyon komoly felegyűlőséggel tartoznak ezekért a dolgokért együtt. Tehát ezen okokból vagyok itt most önöknél, és hát mire nagyon kevés idő áll rendelkezésemre. Beszélek eh, néhány dolgot elmondok francia szempontból a terrorellenes harcról. Önök is tudják, hogy milyen nagy szintű fenyegetettségben élünk. Tényleg eh, kifejezetten magas szintű a fenyegetettség, ahogy eh, a múlt héten is megtörtént Londonban, amely egész Európát lesújtotta de ez igazándiból csak a legújabb eleme egy hosszú támadás sorozatnak, amit elszenvedtek az európai országok. Valójában a demokráciát támogatják, támadják annak szimbólumait, például a Westminsteri parlamentet, illetve a rendőrséget és az értékeinket aztán eh, az antwerpeni eh, merénylet kísérlet eh, is egy figyelmeztetőjel, ott vád alá helyeztek egy személyt, aki támadásra készült, és azt mondhatom, hogy egy tagállam, egy személy sem tarthatja magát teljes biztonságban. Nekünk gyorsan és hatékonyan kell fellépnünk európai szinten, hogy fellépjünk a terrorizmus ellen, és megvédjük a polgárainkat. Egészen idáig együtt néhány jelentős előrelépést sikerült elérnünk, és az önök bizottsága ebben különböző szakaszaiban ennek a munkának komoly szerepet játszott. Egyrészt őrködött a szabadságjogok felett, amelyek gyakorlatilag a lelkét képezik az európai projektnek, ugyanakkor vállalva a felelősséget felvettük a kesztyűt ezzel a fenyegetéssel szemben. Fontos tehát, hogy megerősítsük az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak, és véglegesítsük azokat a tárgyalásokat, amelyek még további eszközök létrehozásához vezetnek. Ez az ambíciónk tehát, és ez az, ami vezérli Németországot eh, és Franciaországot, és ezért eh, írt eh, a német belügyminiszterrel közösen az elődöm egy egy levelet a bizottságnak. A cél az volt, hogy egy menetrendet alakítsunk ki 2017-re, illetve hosszabb távra is kitekintve. Az első kihívás az a külső határok teljes biztosítása. Ez egy olyan célkitűzés, amelyet mindenképpen el kell érnünk. Egyrészt azért, hogy megvédjük magunkat a terrorista fenyegetéstől, másrészt azért, hogy jobban képesek legyünk arra, hogy azonosítsuk és eh, kezeljük a migrációs eh, folyamatokat. Eh, egy szabadsági és biztonsági térségként kell megtartanunk Európát, és csak akkor lehetséges ez, hogyha a közös külső határainkat biztosítjuk, mert ha nem, akkor az egész projekt megkérdőjeleződik. Most gyorsan felidézném az intézkedéseket. Hosszú tárgyalások után sikerült egy megállapodást kötni, eh, amely eh, amely az utaslistákra, illetve az utasok adatainak eh, európai szintű nyilvántartására vonatkozott. Ez egy irányelv, európai PNR irányelv. Emellett a Schengeni kódexet is megújítottuk, szisztematikus ellenőrzéseket vezettünk be a külső határokon, európai és nem európai polgárok számára is. Eh, megint ismétlem, hogy csak a teljes biztosítása a határoknak tarthatja fenn ezt a szabad mozgási térséget, amelyről Schengen szól, vagy amelyet Schengen jelent. Emellett a közelmúltban eh, a kézifegyverekről szóló e, irányelv felülvizsgálatában is e, komoly eredményeket értünk el. Egy e, jó megállapodás született, amely megint csak a terrorista ellenes harc egyik eszköze. Az illegális fegyverkereskedelmet akarjuk visszaszorítani és korlátozni a hozzáférést a leg veszélyesebb fegyverekhez, jobb nyomon követhetőségét a fegyvereknek eh, az egész Európai Uniós térségben eh, a különböző hatóságok által. Ezek az első intézkedések már most eh, hatékonyak és döntőek, még továbbiak követik ezeket, de tudjuk azt is, hogy mindenkinek megvan a saját feladata. Tudjuk, hogy önök nagyon szigorúak a végrehajtó hatalommal szemben. Azt is tudjuk, hogy önök is javaslatokat tesznek az európaiak védelme érdekében, és elnézést kérek, hogy a három percnél nyilvánvalóan tovább beszéltem. Thank you very much, Matthias. I'm now going to... Köszönjük szépen, miniszter úr. Most pedig Thomas. felkérjük az interoperabilitásról beszélni kicsit. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Amikor üdvözöltek minket, akkor elhangzott, hogy a, a német belügyminiszternek franciás neve van, a francia <clears throat> belügyminiszternek németes hangzású neve. Ez a mi esetünkben ugye most éppen véletlen, de azért mégis mond valamit, mert Német és, Németország és Franciaország a biztonságpolitikai kérdésekben régóta közösen lépnek föl, nem volt ez mindig így, de ezt a jó hagyományt mi csak folytatjuk, és szinte ikrekként lépünk föl máshol is együtt. Nagy tisztelettel adózunk az Önök bizottsága munkájának. Legalább az utóbbi események óta, most már a PNR adatokról szól a vita óta világos, hogy a parlament nem ellenfelünk, hanem inkább együttműködő partnerünk, és most is sürgős előrelépési szükséglet mutatkozna a még jobb együttműködésre. Általában irányelvek, rendeletek kapcsán szokott önökkel dolgunk lenni, de jó lenne, hogyha elvekről is beszélnénk, az interoperabilitás elvéről elsősorban. A különböző ö, dátumok, helyek ö, tekintetében, adatok tekintetében a Schengen információs rendszeren belül sok együttműködési kezdeményezés született az utóbbi időben. Az Eurodac integrálása is elkezdődött. Ugye Schengenben vannak adatok, de nincsenek új lenyomatok, az Eurodagban voltak új lenyomatok, de nem, voltak adat, nem volt adatsere. És hát rájöttünk, hogy ez itt tarthatatlan, hogy feltartunk két különböző rendszert, amelyek között nincs átjárás. Nyilván emögött egy jogi probléma volt, de azért volt egy konkrét technikai IT hiányosság is, amely miatt ez így alakult, és a tanácsban most úgy tűnik, hogy sikerült áttörni, és a két rendszer összekötődik végre. Nem várhatunk ezzel tovább. Tehát az interoperabilitás ezen a területen végre megvalósul, és ez egy fontos kérdés volt, ami foglalkoztatott minket az utóbbi időben, de van bőven más témánk is. Az adatvédelem, vagy az adatokkal való túlzott takarékosság dilemmája, hogy az adatvédelemre hivatkozva nem adunk át egymásnak adatokat, ugyanakkor az adatok megvannak, csak hiányzanak a, hiányzik az akarat, vagy a megfelelő jegyzőkönyvezés, IT háttér, hogy ezeket az adatokat biztonságosan meg lehessen osztani egymással, ha szükséges. Jó, lehet, hogy vannak fölösleges adatok a rendszerben. Sőt, hát ugye a legtöbb adat úgymond fölösleges, de köztük vannak a fontos adatok, és az interoperabilitásnak az is része, hogy közösen találjuk meg ezeket a fontos adatokat a nagy tengerben. Köszönöm, ön is betartotta, sőt, túl teljesítette a három perces felszólási időtervet, nagyon röviden szólt, pedig miniszter úr, köszönöm. Talán felmerül a kérdés itt egyesekben, hogy miért megyünk bele egy minden területbe külön-külön. A terrorizmus ellen is stratégia kapcsán, az egyes dossziék kapcsán merültek fel a problémák. Itt ugye most kiderült, hogy a technológiai probléma is volt. Talán ez pont átvezet most minket azokhoz a problémákhoz, amelyekről az ETS kapcsán akartunk beszélni, az Eurodakról, és itt tovább. Megadom a szót. Igen, mert fogtam az üzenetet a hozzászólási idő ügyében. Nagyon fontos, hogy jól működjön az információs rendszer, az interoperabilitásról ezt elmondta kollégám, ez elengedhetetlen, egyszerű okoknál fogva. Európában mindenhol, minden ki, aki a biztonsági erőköz tartozik, fontos, hogy valós időben minden szükséges információval rendelkezzen ahhoz, hogy tudja, hogy kivel áll szemben, és hogy az adott személyek kapcsolatban vannak-e hasznos információk, amelyek rendelkezésre állnak. Ezért olyan fontos, hogy a belépések és a kilépések regisztrálása és valós időben való elérhetősége megvalósuljon. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy Ebben a munkában e, az e, európai polgárok e, is kell, hogy szerepeljenek, hiszen mm, fontos tudnunk a kilépéseket, belépéseket, hol mentek, hiszen jó néhány ilyen cselekményt európai polgárok követtek el, tehát őket sem lehet kihagyni egy ilyen rendszerből. Természetesen nagyon szigorúan tiszteletben tartva az arányosság elvét, a cél, az elérendő célhez kell, hogy arány, célra kell, hogy arányos legyen, illetve természetesen a magán jellegű adatok védelmét is tiszteletben kell tartani. Úgy érezzük, hogy a kettő egymásnak nem mond ellent, mindenféle lehetséges garanciát megadunk arra, hogy az adatokhoz való hozzáférés csak igény esetén, csak szükség esetén valósulhassa meg. Az európai rendszer, amelyre ETIAS névre hallgat, minél gyorsabban fel kell, hogy álljon, és működőképes kell, hogy legyen. Fontos ugyanis például a, a az Európai Unióra való belépéskor azt ellenőrizni, hogy a vízum feltételeit teljesítik, és általában a biztonságunkra nem jelentenek -e veszélyt. Fontos, hogy minden tagállam határőrsége gyorsan és hatékonyan hozzáférjen ezen vízumadatokhoz, ugyanúgy, mint, hogy, mint az Eurodac eh, digitális újranyomet adatbázisához. Ennyit mondanék a, most pedig kevesebbet beszélt. Három percnél jóvá próbálja, próbálja jóvá tenni az előbbi hosszát? Nach drei Tagen. Három nap. Ö, olyan, olyan nap után, mint a kolléga úr kiált, én nem tudnék ilyen összefüggően beszélni. A Schengen információs rendszerről annyit, hogy azon vagyunk, hogy az év közepéig ezt a jogalkotást a oldal egyeztetések során önökkel együtt is lezárjuk. Az entry-exit rendszer számunkra az a legfontosabb feltétel, ami ö, alapján egyáltalán úgy elképzelhetőnek tartjuk a Schengeni rendszer fenntartását. A külső határok komolyabb védelme nélkül nem lesz megoldható a Schengeni belső térség fenntartása sem, tehát ez egy alapkérdés és ide tartozik nyilván a Schengen információs rendszer is, amelynek az a jelentősége a biztonsági hatóságok szempontjából felmérhetetlen. Nagyon nagy késedelemmel, de megvalósult óriási pénz, ö, mellett és basszúság mellett, de végre megvalósult a második fázis. A franciaországi támadások után a kiírási kritériumokat a megvalósításra úgy próbáltuk megfogalmazni, hogy ne kelljen a rendeletet megváltoztatni, mert szorított az idő. Aztán kiderült, hogy ez mégsem működött, a bizottság módosításokat eszközöl, szóval nagyon nehezen ment a dolog, új kiírásokra volt szükség, új kategóriákra, a biometrikus adatok kiterjesztésére, a terrorista vonatkozás megerősítésére és az adathozzáférési jogok pontosabb szabályozására az adóhivatalok szempontjából és egyéb szervezetek szempontjából. Nagyon sok vita kérdés merült fel, ami nem látunk előre, de végre úgy tűnik, hogy a dolog kezd révbe érni. Köszönöm, elnök úr! Nos, akkor az, hogy hogyan tudunk együttműködni a dekódolásban, illetve a titkosítás feltörésében a különböző szolgáltatókkal, ez nagyon fontos kérdés, egy nehéz területe a terrorizmus elleni harcnak. Először is mit teszünk a nem együttműködő szolgáltatókkal, és különösen a Telegrammal, amelynek gyakorlatilag, amelyel nem sikerül semmilyen kapcsolatot felvenni, és amelyel szemben nincsen hatékony eszközünk, nem tudjuk a tartalmat feltörni, és ez teljes mértékben elfogadhatatlan, eh, valamilyen módon előre kell lépnünk. Európai szinten nem létezik jogszabály, amelynek segítségével eh, rá tudjuk kényszeríteni a szolgáltatókat, hogy együttműködjenek eh, a hatóságokkal. Ezért is eh, kérte ez a két ország, Németország és Franciaország a bizottságtól, hogy ugyanolyan kötelezettségeket írjanak alá a, elő az internet szolgáltatóknak, mint amilyen a telefonszolgáltatókat már illeti, már érinti a brit kollégáink teljes teljesen egyértelművé tették, hogy a Westminsteri támadás előtt a WhatsAppot használta a terrorista, és sajnálatos, hogy nem férhetnek hozzá a az adatokhoz. Ez teljesen érthetetlen, nyilvánvalóan olyan jogszabályi környezetre van szükség, amely lehetővé teszi a vizsgálódást. Emellett szintén Természetesen biztosítani kell a magánélethez való jogot a polgárok számára, a digitális térségben is, és biztonságos rendszereket kell kialakítani, amelyek az adatvédelmet és a magánélethez való jogot garantálják. Ez egy nagyon komoly kihívás, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jogszabályok ezt az érteket is szolgálják. A kontinensen jelentkező fenyegetések arra kényszerítetnek bennünket, hogy a terrorizmus elleni harcot engesztelhetetlenül folytassuk, de úgy, hogy tiszteletben tartjuk a jogokat, és mégis eredményeket tudjunk elérni. Äh, Ezzel kapcsolatban nekem is van megjegyzésem. A telekommunikációs és a telemédia témák tekintetében le van maradva a jogalkotás a technológiától. A telefon lehallgatásra vonatkozó szabályokat ezerszer meghaladta már a korunk, és funkcionálisan összenőnek a dolgok. Tehát ma már nem válik el a fix hálózat, a smartphone, az internet, a Skype, ezek funkciójuk tekintetében ugyanazt tudják, de teljesen másképp szabályozódnak, és ez így biztos, hogy nem jó. Tehát, ahogy ágazatilag széttagozódott a szabályozás, ez, ez tarthatatlan, ugyanolyan integrációra lenne a szabályozásban, mint a technológiák területén már történt, és ezt csak európai szinten lehet megalkotni, mert még ráadásul ott van a tagállami széttagozódottság is. Erre törekszünk. A médiaszolgáltatók többsége Európán kívüli ráadásul, akik Európában szolgáltatnak, és így a titkosítás kérdései duplán, triplán kényesen merülnek föl, Nyilván szükség van a titkosításra, mert az internet biztonságát ez adja, ugyanakkor a biztonsági szolgálatok számára való hozzáférést meg mégiscsak garantálni kellene. Hogyan lehet ezt a dilemmát feloldani? Nem akarunk általános váló kivételeket, de az sem fogadható el, hogy bizonyos médiumok teljesen zártak maradnak a biztonsági szervek számára. A biztonsági szervek nem kívánnak többet, és kevesebbet sem jog, jog tekintetében, mint minden felhasználó. És persze ez egy technológiai kérdés is, hogy hogy lehet úgy titkosítani, hogy az tényleg biztonságos legyen, és mégis, ha szükséges, azért megnyitható legyen. Ezen Németország, Franciaország közösen aktívan dolgozik. Ez volt itt a most a páros fellépésünk, ahogy már nem először máshol is ezt megtettük. Most a migráció, a visszatelepítés kérdéseit még nem is érintettük, de amennyiben szükséges, vagy kérdeznek rá, akkor ezekre is tudok válaszolni. Most ugye főleg a terrorizmus, a biztonság, a kérdés, és elnézést kérek előre is, hogy a bejelentett 19 óra helyett 18.45-kor már majd el kell mennem. Okay, um, actually I think... Köszönjük. Igazából maga az, ahogy működik is ez a feladatmegosztás, ez is jól mutatja, hogy mennyire jól megszervezett ülés, vagy eszmecsere ez, felkészült Németország és Franciaország, láthatjuk. Ha komolyan, hogyha tényleg komolyan érdekli önöket a válasz, kedves kollégák, akkor próbálják két percre szorítani a kérdésfeltevést. Senki többet harmadszor. Hogy lesz a válaszadás? Egyből válaszolunk, vagy csoportokban? Mindjárt megmondom. Először after each question, uh, but, uh, but at the end, but I'll take you okay. first. If everyone's pretty fast and succinct. Hogyha mindenki tömör és összefogott, akkor menni fog ez. Tegye fel a kezét mindenki, aki szót kért eddig. We just do it. Egy kicsit iskolás. Okay, some of you are not doing it because you're too feeling too important. I don't know, but let's have a look. Okay, that's fine. Okay, the, the list... Jó, akkor ezzel a listát le is zárom, a hozzászólók listája lezárult. Koordinátorokkal kezdjük. Két perc maximum Metzola asszony a néppárt nevében elsőként. Köszönöm szépen, köszönöm Flek és Mezé uraknak, hogy itt vannak velünk. Csak a külső határok biztonságán keresztül tudjuk garantálni az Európai Unió polgárai számára azokat a szabadságokat, amelyekre olyan büszkék vagyunk, például a határokon belüli szabad mozgás enélkül nem megy. Az interoperabilitás és a teljes információ csere fontosságát valóban nem lehet eléggé hangsúlyozni, mégis milyen lassan fogadunk el európai szinten jogszabályokat, sok évvel azután is, hogy valóban ennek felmerül az igénye. Nagyon gyors leszek, a terrorizmus elleni harc egy globális harc, amire globális választ kell adni. Hogyha az EU és Amerika közötti kapcsolatokat nézzük, önök szerint hogyan lehet jobb választ adni annál, mint amit eddig sikerült, az alapján, hogy a két kontinensnek mennyi közös E, értéke van, illetve a tavaly decemberi berlinai támadások után múlt héten beszéltünk erről King biztos úrra, az is világos volt, hogy 14 különböző azonosságot használtak, vagy ö, e, az elkövetők hogyan lehetne még többet tenni annak érdekében, hogy a, a, a biometrikus adatok tekintetében kicsit előrelépjünk. az együttműködésről beszéltek, ez ügyben terveznek-e bármit valamit tenni? Birgit Cippel következő. Köszönöm, elnök úr. Egy előzetes megjegyzésem lenne. A német miniszternek francia neve, francia miniszternek német neve van, ugye hallottuk? Egyből a német, nem a német-francia kapcsolatok jutottak eszembe, hanem az a vita, ami a nemzeti identitások között zajlik jelenleg, és ez a két név számomra annak a bizonyítéka, hogy Európában már nincs értelme ennek a nemzeti identitás túl dörgetésnek. Az idő, ennek az ideje a múlté. A biztonsági párbeszéd az interoperabilitás kapcsán talán meglepő egyeseknek, hogy amit Mazier belügyminiszter mondott, azt nagyrészt elfogadom. De az interoperabilitás működtetéséhez bizonyos alapfeltételeknek teljesülnie kell, ezek közül az első az, hogy ki és milyen hozzáféréssel rendelkezik az adatokhoz, és milyen adatokhoz. Ez nem csak adatvédelmi kérdés, hanem sokkal általánosabb, és nagyon sok hivatalhatóság működik, ezek egymás közötti adatsereit nem lehet ö, teljesen korláttalanul megengedni. És egységes definíciókra lenne szükség, ez a második feltétel. Még mindig nem tudjuk, hogy mitől terrorista a terrorista, hol kezdődik és végződik a terrorizmus, mikor kezdődik ugyanis a kivétel, amikor hozzá lehet férni az adatokhoz. Egy harmadik téma a SZISZ és az Eurodac felhasználásával kapcsolatos problémák. Szeretném a miniszter urak véleményét hallani ezzel kapcsolatban. hogy itt Belgiumban az a benyomásunk, hogy nem jól használták a belga hatóságok ezeket a maradbázisokat, ez technikai probléma volt, vagy más jellegű, politikai akár. Végül pedig ha valaki gyanúba kerül, akkor annak mi a konkrét technológiája, hogy hogyan nyitják meg a hozzáférést az adataihoz, ehhez kiadja meg az engedélyt, milyen eljárásban, és itt esetleg vannak-e rések, adatvédelmi rések a rendszeren? Kérem, próbáljuk betartani a két percet, és ne érezzenek erős készítést arra, hogy mindenről beszéljenek. Nyilván a legfontosabb dolgokra kell itt kitérnünk. Helga Stevens, ECR, tessék. Köszönöm, eh, elnök úr, eh, miniszter urak, hölgyeim és uraim. Először is szeretném megköszönni a két miniszternek, hogy eljöttek eh, ide, és örülök annak is, hogy beszéltek arról, hogy ki kell egyensúlyozni a magánélethez való jogot a terrorizmus elleni küzdelem igényle, igényeivel, követelményeivel. Brüsszel után az EU elég sok mindent megtett annak érdekében, hogy javítsa a polgárai biztonságát, különböző jogszabályokat hozott el, hozott a közlekedésről, ilyen-olyan ellenőrzésekről, és most a vízum nélkül érkező külföldiek ellenőrzéséről is vannak javaslatok. Ugyanakkor a radikalizáció elleni intézkedéseket még nem fogadták el. Molenbeekben 51 aktív dzsihádi szervezet, dzsihádista szervezet tevékenykedik. Mit tehetünk tehát mi, hogy kiegészítsük az önök munkáját Belgiumban? Most kezdődtek el a nemzetközi buszjáratok ellenőrzései, az, az a PNR szerintük, tehát a buszjáratoknál is a PNR az egy megfontolandó kérdés lenne. Sophie Entvelt, köszönöm. A, nagyon sok mindent lehet itt elmondani a javaslatokról, de hát a folyamatról is, és igazándiból egy demokratikus társadalomban ezt tartom én aggasztónak, e, mert alapvető jogokat illető jogszabályokat e, a lehető legátláthatóbb módon kell elfogadni, Nyilván hasznos dolog az, hogy terveket csináljon két tagállam, minden joguk megvan ehhez, ugyanakkor a megfelelő módja ennek az lenne, hogy a tanácsban, a parlamentben és a bizottságban beszéljük meg a dolgokat, mielőtt javaslatok születnek. Kicsit aggódom olyan új javaslatok miatt is, amelyek amelyeket annak ellenére hozunk, hogy tudjuk, hogy a régebbi elfogadott jogszabályokat sem hajtottuk még végre. Az EU PNR-rel kapcsolatban nagyon komoly nyomás alá kerültünk, hogy gyorsan elfogadjuk azt a jogszabályt, és most egy évvel a szavazás után mi történt? Amennyire mi tudjuk, egyetlen egy tagállam vezette be teljes mértékben, de az viszont már a szavazás előtt a többi tagállam nem annyira érdeklődik. Hova tűnt hirtelen a sürgősség? És azt is tudjuk, hogy a támadások után nem az a probléma, hogy nem álltak rendelkezésre az információk a titkosszolgálatoknál és a rendőrségnél, hanem nem megfelelően alkalmazták. Ez volt igaz például a berlini támadásnál is. A német rendőrség tudott arról, hogy ez az ember veszélyes, de valamilyen oknál fogva ezeket a figyelmeztetéseket nem követte őrizetbevétel. A Westminsteri támadása múlt héten tényleg egy szörnyű dolog, ugyanakkor definiálni kéne, hogy mi a terrorizmus. Én nem vagyok rendőr, a médiából tájékozódom. Ez az ember drogos volt, meg be volt rugva. Ez akkor terrorista? Nos, még egy dolog, meg kell találni az egyensúlyt. A polgárok jogai, az átláthatóság, az információhoz való jutás, illetve a dokumentumokhoz való jutás között. És itt most a jogorvoslatra gondolok különösen, Franciaországban ez különösen problémás. Amennyiben további jogokat adunk a hatóságoknak, akkor további óvintézkedéseket kell, illetve további lehetőségeket kell a jogorvoslatra is adni. Én tudom, hogy nagy a készletés arra, hogy minden témáról mindent elmondjanak, de kérem, tartsuk be ezt a két percet. Cornelia Ernst következik úr. Äh, Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a frakcióm nevében a belügyminiszter urat. Lenne egy kérdésem. A legfrissebb cselekményeket, ha megnézzük a, berlini karácsonyi vagy a londoni merényletet, mindkét eset olyan, hogy a PNR adatok semmilyen módon nem segítették volna az előzetes felderítést. Ezek az országokban élő emberek, nem utasok, és Belgiumban is a támadások, támadók legtöbbje francia állampolgár volt, régóta lakott Franciaországban, sőt ismerték őket a hatóságok név szerint. Tehát nem több adatra lenne szükség újra meg újra, hanem a meglévő adatok használatára kérem. Hogy ha valaki tényleg gyanús, már vannak róla adatok, akkor eljárjanak vele szemben. Itt, itt a tagállami rendőrségek együttműködése hiányzott, nem a utasadatok, ez itt a baj. És ami a terrorizmus fogalmat illeti, szerintem baj van a definícióval, egyre tágítják ezt a definíciót. Önök szerint mi a definíciója a szónak? Mely elkövetői kört fedi le. A harmadik kérdésem a francia miniszterhez intézem. 2017 van, folyamatosan rendkívüli állapot van Franciaországban. Ez mivel jobb, mint a nem rendkívüli? Mit sikerült ez alatt többet, jobbat megszervezni, mint előtte? Értékelték-e már a rendkívüli állapot fenntartásának előnyeit? Ami pedig a titkosítást illeti, én túl veszélyesnek tartom a adatok feltörését minden körülmény között. Köszönöm a zöldek nevemben, Ská a következő. Köszönöm szépen. Én leszek a rossz jó vagy rossz kislány, nem biztonságpolitikával kapcsolatos a kérdésem, hanem a relokációs rendszerrel kapcsolatban, és köszönjük, hogy ezt ennyire, főként Németország próbált ezt a rendszert bevezetni, de hát Görögországból és Olaszországból nagyon kevés ember telepítettek vissza. A 11 százalékos kvóta teljesítése büszkeket Németország, 14%-kal Franciaország, tavaly szeptembertől számítva. Tehát kérdésem az, hogyan kívánják felgyorsítani ezt a visszatelepítési programot, hogyan az önök konkrét országában hogyan próbálják a kvótákat kiteljesen kitölteni. A saját, nyilván Ausztriával kapcsolatban nincsen hatáskörük, de a saját hazájukra vonatkozóan mindenképpen tudnak talán valamit mondani arról, hogy Görögországban és Olaszországban hogyan, te, tele, hogyan lehet ebből a borzasztó helyzetből az embereket kimozdítani, illetve főleg annak tükrében, hogy Görögországba akarnak visszaküldeni most menekülteket. Köszönöm szépen! Ha mindenki tartja magát a két perchez, akkor lehet, hogy lesz még egy kör kérdésre idő. Holmájára asszony az első. Miniszter urak, köszönöm, hogy eljöttek. Következő kérdéseket szeretném föltenni. Továbbra is súlyos gondok vannak az adatbázisok használatával, a megfelelő adatok betáplálásával elsősorban, tehát az inputtal egyes tagállamok részéről, és persze aztán a végrehajtásával is egyes törvényeknek. A PNR rendszer kapcsán azt látjuk, hogy 28 különböző rendszer működik, még mindig. Lehet ilyen körülmények között garantálni, hogy kezdettől kezdve lesz majd interoperabilitás és adat csere? Mert például a Bataklani, Bataklan robbantót ezzel ki lehetett volna szűrni, hiszen Törökországba repült Bécsen keresztül, és ott le lehetett volna fogni, hogyha kellően együttműködnek a nemzeti rendszerek. Ugye nem Franciaországból repült közvetlenül, hanem Bécsből repült Törökországból, és ezt a francia hatóságok hogy, hogy nem látták. Az Eurodac kapcsán pedig azt látjuk, hogy most a menekültek kapcsán ugye sokak gyanúperrel élnek, és mindenkinek leveszik az új, új lenyomatát. Szükséges-e tényleg ez a tömeges nyilvántartás? Mit szolgál ez pontosan? Bonify, Merci beaucoup, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter urak, hogy itt vannak ma. Ez egy fontos eszmecsere velünk, főként Matthiasnak mondom, fontos, hogy Euh, Hiszen hogy nálad jobban senki sem ismeri azt, hogy miről is van szó itt európai szinten. Két belügyminiszter is itt van közöttünk, biztonságpolitikai kérdésekről beszéltek a két, az Európai Bizottsággal vajon? Miért az Európai Bizottsághoz írták ezt a híres levelet, és nem a tanácshoz? Ez azt jelenti, hogy a tanács szintjén nehézségekbe ütközik az, hogy a harmonizáció folyam biztonsági kérdésekben és a megerősített együttműködés Franciaország, Németország részéről az Európai Bizottsággal ez az, amit szeretnének? Ez, ezen kívül két precízebb kérdésem is van. Először is a partőrség és a határőrség, ezek nagyon eltérő és nagyon bonyolult feladatokat látnak el. Hogyan lehet az itt dolgozókat megfelelően kiképezni? Láthattuk, hogy az Európai Parlamentben elfogadott jelentés során is előjöttek ezek a kérdések. A következő kérdésem a képzés harmonizációja a rendőrök és a biztonsági személyzet tekintetében a például Franciaország és Belgium között hiába gyakorlatilag ugyanazok a vonatok járnak, mégis teljesen mások a biztonsági előírások, ez ügyben is nagyobb fokú harmonizáció látszik. Igazából a megoldásnak. Thank you very much. Mrs. Wickstrom, please. Köszönjük, Wikström asszony. Köszönöm mindkét miniszternek, hogy időszakítottak ma ránk. Főként Mezier úrnak köszönöm. Múlt hét csütörtökön fogadott engem Berlinben, nagyon gyümölcsöző volt az eszmecsere. Ma elsősorban biztonsági kérdésekről beszélünk, mégis megragadnám a lehetőséget, hogy olyasmiről beszéljek, aminek ehhez köze van, ez pedig a migráció. Never mix Nyilván a terroristákat és a menekülteket nem szabad egy kalap alá venni, de az nagyon világos, hogy visszatérhessünk egy olyan helyzethez, amikor is a tagállam mindkettőre képes. Először is vállalják a felelősséget a nemzetközi és az Európai Uniós jog értelmében, ugyanakkor teljes mértékben ellenőrzik az Európai Unió területére lépő személyeket. Szerintem a közös európai menekültügyi rendszer helyreállítása, főként a Dublini rendelet helyreállítása pontosan ezt a kettős célt szolgálná, és ezt a két eredményt hozna magával. Jó lenne, hogyha mindketten egy kicsit beszélnek erről. Nem értenek, egyetértenek azzal, hogy ha csak nem próbáljuk a határon lévő tagállamokra áruló nyomást valahogy enyhíteni, és a többi tagállam is nevel a nagyobb felelősséget, akkor soha nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémát és feloldani a feszültséget. Így nem csak az állampolgárok biztonsága kerül veszélybe, hanem a Schengeni övezet, a szabad mozgás garantál Schengeni övezet léte is veszélybe sodródhat. Köszönöm. Thank you. Mr. Dupré, are you leaving? You're be... Töpri úr, most adnám meg a szót önnek, éppen távozni készül? Tessék. Ah, Nézőst kérek eh, a két eh, eh, minisztertől, de nagyon komoly hatórás találkozón van. Először is köszönöm a minisztereknek, hogy ezt a felhívást intéztek hozzánk. Három operatív kérdésem van, ha úgy tetszik. Az első az, az, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az interoperabilitást erősíteni kell, illetve a személyes adatoknál észre kell venni, fel kell tudni deríteni a hamis okiratokat, ezek közül leginkább a személyigazolványokat, a francia és a német minisztertől kérdezem, hogy látnak-e lehetőséget arra, hogy biometrikus azonosító és védelmi elemeket építsünk be a személyigazolványokba. Támogattuk a Schengeni szabályok megváltoztatását, ugyanakkor az SES-ben levő adatokat az európai terrorizmus elleni harchoz a központhoz akarják továbbítani. Mi ennek a célja? Amennyiben nem a megfelelő információkat küldjük, nyilván nem megfelelő a harc sem. Aztán a titkosításnál van egy másik probléma az önök által említetthez képest, a, a CGN technológia, amely lehetővé teszi, sajnos nagy a telefonzaj ugyanazt az IP címet adhatják egy sor eh, használónak, eh, eh, ismerik nyilván a technológiát, én rákérdeztem, gyakorlatilag nehez, lehetetlenné teszi a rendőrség munkáját, vagy nagyon nehézé. Tehát ugyanazt az IP számot mások többen is alkalmaz, használhatják a, a alternatív technológiák léteznek. Thank you, Gerard. Thank you very much. Köszönjük, Gerard. Bóni úr. Firstly, thank you, thank you very much for... Köszönöm először is szeretném megköszönni ezt a világos üzenetet. The key issue is... A legfőbb kérdés az az, hogy hogyan vehetnek részt az európai tagállamok ebben, a, ebben az egész folyamatban. Először is akkor beszéljünk az interoperabilitásról. Itt azonban az új műszaki architektúrát is figyelembe kell venni, mert eh, az igazi, a valós interoperabilitásnak vannak technikai háttere, eh, szüks, eh, követelményei. Valós idejű adat átvitelre van szükség, E, amelyek révén gyorsabban feléphetnek az intézmények. Emellett e, lenne egy kérdésem biztonságról, adatvédelmi jogokról. E, önök beszéltek arról, hogy a telekom cégeket rá kellene bírni az együttműködésre. Most kezdtük el az e-privacy anyaggal a parlamenti munkát. Nyilván ennek kapcsán, kapcsolatban kell maradnunk. Fontos lenne minden értelemben egy pozitív jogszabályt létrehozni, amely egyrészt biztosítja az alapvető jogokat, másrészt viszont a biztonságot is növeli. Köszönöm. Anna Gomes következik. Köszönöm, itt, köszönöm hogy itt vannak miniszter urak. Önök a külső határok védelméről beszéltek. Ugyanakkor azok a terrorista támadások, amelyek bekövetkeztek, ezeknek a nagy részét a saját terroristáink eh, követték el, tehát határon belül nőttek fel ezek az emberek. Miért nem figyel jobban, miért nem figyelnek jobban erre a kormányok, miért nem tesznek többet a radikalizálódás eh, elkerüléséért, különösen a börtönökben, amelyek gyakorlatilag a radikalizmus iskolái. Miért eh, hoznak Szaudarábiából és Pakisztánból imámokat, és miért nem nálunk képzik ki az imámokat, amelyel megint csak eh, a legradikálisabb eh, iszlám változatok terjedését lehetne megakadályozni. Miért nem foglalkoznak eleget azzal a miniszterek, hogy a különböző befektetői programokkal, aranyvízumokkal milyen bűnözők érkeznek. Gyakorlatilag pénzmosók kapnak EU-s letelepedési engedélyt vagy állampolgárságot. Miért nem tartják első számú prioritásnak a pénzmosás elleni irányelvet, amelyel egyébként a terrorizmus ellen is fel lehetne lépni, és tudjuk, hogy milyen problémákat okoztak ezek a dolgok. És miért nem mozdítjuk elő a biztonságos és legális módját az érkezésnek migránsok, menekültek számára. Gyakorlatilag azzal, hogy ezt nem tesszük, az embercsempészeknek a kezébe tesszük le a beáramlás kezelését. Grazie ai due ministri che sono... Tisztelt miniszter urak! Szeretném kételjeimet itt kifejezni az utóbbi támadások kapcsán és az elkövető állampolgársága kapcsán. Az első ilyen kételj az, hogy határvédelemmel itt nem lehetett volna semmit se csinálni. És összemossuk itt ráadásul a terrorizmust a migráns kérdéssel. Ezek különböző kontextusok, de egyes populista politikusok szeretik őket összemosni, mint hogyha összefüggés lenne a homegrown terroristák és az újonnan jött menekültek között. Második megjegyzésem. Az ETIAS rendszerrel kapcsolatban. Ez az információs rendszer még a Schengeni térség előtt előzetesen működik. De hogyan? Érdekelne, hogy milyen előzetes lépcsőfokot képvisel ez a TSZ a Schengenhez képest? És hogyan lehet az internetes telefóniát ellenőrizni? Egyes jogszabályok még a táviratra vonatkoznak, miközben itt már egyes generációk azt se tudják, hogy ez mit jelent, a WhatsApp-on élnek, és nincs megfelelő szabály ezekre a szolgáltatókra. Végül pedig önök mindketten választási mm, időszakban politizálnak saját hazájukban. Főleg a francia belügyminisztertől kérdezem, hogy a a határvédelmi kérdések állandó hangsúlyozásával nem a szélső jobb malmára hajtják a vizet. Um, now, nearly there, Mr. G Dziękuję bardzo. Ja chcę zapytać najpierw o... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az illegális migrációról beszélnék. Az emberkereskedelem igazi iparággá nőtte ki magát, az Európótól aggasztó adatok érkeztek. Fordulok a miniszter urakhoz, mit tudnak erről mondani? Közelmúltban Izraelből is kaptunk ezzel kapcsolatban információt, Izrael is tudja, Izraelnek is tudomása van erről a problémáról. Magas beosztású aktív szolgálatban lévő, illetve már nyugalmazott hírszerzőktől kaptunk információt arról, hogy bizony terroristákat hoznak Európába, figyeljünk oda jobban, figyelmeztettek bennünket erre a jelenségre. Egy másik kérdés, ami igazából nem EU-s állampolgárokat érint. Az igazságügyi miniszterektől mit várnak az az ISIS-ba akarnak sokan belépni, ez teljesen más fajtája a bűnözésnek. Van persze egy általános megelőzés, de nem tudunk ilyen tevékenységek ellen fellépni, illetve a családokat sem tudjuk meggyőzni, hogy megállítsák őket végezetül. Köszönöm, elnök úr. La France est aujourd'hui secouée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 igen, most már hallani. Folytassam, vagy kezdjem előről? Tehát, elnök úr azról beszélt, hogy a magánéletet kell garantálni. Nos, a francia köztársaság ezügyben bizony mindig hagyott kívánni volt maga után. Nos, a az világos, hogy a, a köz a köztesség elnöki jelölteket megfigyelik, ahogy ezt a baloldali sajtó is nyilvánosságra hozta. A az ön alá tartozó ö, szolgálatokat, tehát azt hiszem nagyon komoly vádak érték. Milyen konkrét ö, ígéreteket tud tenni és intézkedéseket tud tenni annak érdekében, hogy a napvilágot ö, látott ügyekben megoldódjon a probléma, illetve a demokráciát ért támadásokra vonatkozóan ö, milyen garanciákat tud adni ö, miniszteri megbizatása? köréből. Köszönjük kollégák! mindenki nagyon szigorúan tartotta magát a hozzászólási időkorláthoz, így még az is lehetséges, hogy a kérdések következő körére is sor kerülhet. Dmezé úrnak adom meg elsőként a szót, parancsol miniszter úr, próbálj válaszokat adni a feltett kérdésekre. Kollég. Kedves Klót, kedves kollégák, nem könnyű ilyen rövid idő alatt ilyen sok kérdésre okosan válaszolni, de azért kísérletet teszek rá. Elnézést kérek, hogy a rövid idő alatt nem tudok kellően kitérni minden részletre, nem lesz eléggé differenciált esetleg, amit mondok. Az USA kulcs szerepet játszik a terrorizmus elleni küzdelemben. Az USA képességeit egy európai ország sem közelíti meg. Tudom, hogy ez persze vitatott téma, de tény. és több európai tervezett terrorcselekményt amerikai adatok alapján sikerült meghiúsítani. És ezért az USA-val jogállami keretek között nagyon nagy érdekünk fűződik ahhoz, hogy fenntartsuk az alatt csere forgalmat. Tudom, hogy ez nagyon kényes kérdés, pláne most az új amerikai kormány irányultsága kapcsán nem könnyű ebben okosnak lenni, de egyelőre a konstruktív hozzáállását az USA semmilyen módon nem változtatta meg az együttműködéshez. Ami az elkövető különböző identitását illeti, igen, látható, Németországban is 2015-ben nagyon nagy tömegek érkeztek hozzánk, és sem jogi, sem technikai értelemben nem tudtuk sokáig megállapítani, hogy egy Kölnben menedékjogot kérő, kérő személy hova utazott utána, és hol járt Németországban. Ez időközben változott, javult, most már a kölni elkövetők identitását is teljes körül sikerült kideríteni. Nagyon kényes persze ez az egész kérdés, a, mármint a biometrikus adatok levétele, a legyen adatok levétele, például kiskorúaknál, ugye bizonyos életkor alatt biológiai okok miatt nincs értelme az új lenyomat levételnek, is változik még. Ugyanakkor sok úgynevezett kiskorú van, akik úgy vannak bejelentve, elkönyvelve, pedig nem azok. A bevándorlók között, ugye? És lehet biológiai értelemben bár bonyolult és drága eljárásokkal kideríteni valakinek a korát, de ha nem vesszük le az új lenyomatot, és ezeket a módszereket pedig körülményesnek és jogsértőnek tekintjük, akkor nincs módszerünk arra, hogy meghatározzuk valakinek a valódi korát. Igen. Ha interoperabilis rendszereket akarunk, akkor egységes definícióra van szükség. És ez nem csak a Schengen információs rendszerre vonatkozó rendeletet kéne módosítani, hanem a különböző állami hatóságok különböző kompetenciájára való tekintettel kell megfogalmazni a definíciót. Az teljes körű európai interoperabilitáshoz ezért nagyon sok szempontú definíciót kéne találni, és valóban gond a definíciós kérdés ami a SIS rendszer használatát, nem használatát illeti, hogy jól használtuk-e, használtuk-e eléggé, az volt a gond, kérem, hogy, hogy nem volt kellően feltöltve a SIS rendszer. Azóta sok minden javult. Még nem olyan régen úgy kellett, hogy lepecsételt borítékot kaptunk, amit titokban kellett felnyitni jó, ez javult, ez a helyzet azóta, de az európai szabályokat, ha egységesen végrehajtanánk, akkor már eddig is működhetett volna a rendszer. Az volt a fő baj, azt hiszem, hogy nem volt feltöltve. Egyes tagállamok nem vették komolyan az inputot. most már kár vádaskodni, de hát ez volt a baj. A titkosítással kapcsolatban. A belga kollega kérdésére. Németországban a buszokon, a vonatokon nem név szerinti a bérlet. Jogi értelemben sem lenne ez elfogadható, technológiailag sem ö, akartuk ezt lehetővé tenni. 4-5 millió ember használja a német vasutakat minden nap, és akkor még mondom, a busz közlekedést nem számolom. És mi ezt eddig tudtuk működtetni. Ami Infelt asszony kérdését életi, a PNR adatok dossziéja még nem fejeződött be, még tartanak a tárgyalások, bár a nyári szünetig ezt a tanács le akarja kerekíteni, nagyon kevés már az idő, de direkt szabták maguknak a tagállamok ilyen szorosra a határidőt. Németország be fogja tartani a határidőket. Hogy kell-e ennyi új információ, és nem, ki, nem a, régieket kellett volna jobban használni? Igen. Ö, igen, lettek volna olyan esetek, ahol segített volna, hogyha az európai hatóságok közlik egymással, hogy mondjuk Olaszországban már börtönben volt egy konkrét személy, ugye a Berlin elkövető, és mi erről nem tudtunk. És átvezet ez engem ahhoz a kérdéshez, hogy az igazságügyi minisztereknek mit kéne tenni. Igen, egységes büntető jogi rendszer kéne legalább ezen a területen. És még két gondolat, a francia kolléga nő Gomes asszony, ha jól mondom, vetette föl, hogy miért beszélünk olyan keveset a megelőzésről. Teljesen jogos a kérdés. De egyes államokban eleve a belügyminiszterek nem felelősek a megelőzésért, mondjuk ezt nem magamra mondom, és nem akarok itt kiskaput találni, de Ennyit a megelőzésről soha nem beszéltek egymással a belügyminiszterek, mint korábban, mint valaha. A rendőrség volt a fontos, az odacsapás. Most tényleg csak a prevencióról beszélünk már, tehát igazából nyitokat, nyitott kapukat dönget, mert elkezdődött a megelőzésről való gondolkodás, és az Egyesült Királyság, ahol a most éppen a legutóbbi cselekmény történt, eddig mégiscsak azért azt mondhatjuk, hogy az eddigi legjobb megelőzési rendszert alakította ki, és Franciaország és Németország is most éppen ma hangzott el a tanács egyik ülésén, javaslatot tett arra, hogy egy központi európai megelőzési központ jöjjön létre, hogy ne kelljen egymással párhuzamosan, fölöslegesen megduplázva az erőfeszítéseket megtenni, mert tényleg elfogadhatatlan, hogy egy egy szervezett bűnözői csoportnak jobb az internetes kommunikációja, mint a 28 tagállam szakszerveinek. Ez botrányos, de javítani fogunk rajta. Ernst asszonynak válaszolva. A német Bundestag folyamatosan vitatja ezt a kérdést. Igen, konkrétan ezt a támadást nem lehetett volna PNR adatokkal megelőzni. Igaz. De az is igaz, hogy Franciaországba az elkövetők nem is repülővel érkeztek, belső határokon mentek át, autóval mentek át, a megelőzéshez, a felderítéshez, a hálózatok felderítéséhez azonban fontos elem ez is. És igaza van, a rendőrségeknek sokkal jobban hálózatban kéne működniük. Szerintem még a titkos szolgálatokat is ide vehetnénk, hogy nekik is jobban kéne együttműködniük, de már lehet, hogy ezzel önök sem egy, értenek egyet mindannyian. E tekintetben én visszafogottabban fogalmaznék, de az biztos, hogy a rendőrségek együttműködése hálózatosabb kéne, hogy legyen, sőt, közös felderítői csoportokat kéne sokkal többet létrehozni. Csak az a baj, hogy a rendőrség nem megelőző szervezet alapvetően. A titkosszolgálatok lennének a megelőző szervezetek hogy hogyan definiáljuk a terroristát, a terrorizmust. Ez még nemzeti kompetencia, de van egy ENSZ határozat, ami megteremtette a jogalapot ahhoz, hogy határokon átnyúló definíciók is megszülethessenek. Szerintem nem is ez a fő baj, inkább az, hogy ki az, aki veszélyezteti a közbiztonságot. A relokáció ügyében, ha elnök úr megengedi erre a kérdésre is válaszolnék, igen, Németország lemaradt a relokációs kvóta teljesítésében két okból. Egyrészt hát iszonyú mennyiségű bevándorlunk volt, másfelől csak akkor akartuk elkezdeni a relokációt, hogyha először elérjük, hogy az olasz és görög hatóságok nyilván tartják őket, és megvannak az adataik. Ez itt a Dublini szabályok alkalmazásának kényszerésítését feltételezte. Október óta azonban Németország kötelezte magát arra Görögországgal és Olaszországgal kapcsol- eh, szemben, hogy minden hónapban 500 menekültet átveszünk, és ezt azóta tartjuk is, tehát a magunk részéről egy két országból átvesszük a várolt kvótát. Holmájer asszony, igen, az is igaz, hogy az inputtal volt a baj, én magam is ezt elmondtam, a SZISZ feltöltésénél, de ennek ugye az volt az oka, hogy egyes országok nem is rendelkeztek, itt egy nagy országról is beszélhetnék, az Európol igazgatója is ilyen nemzetiségű, csak elfelejtettem most a, ezt a nemzetiséget, szóval nem akarom említeni ezt az országot. Szóval egyes nagy országok is képtelenek az adatokat gyűjteni és betáplálni. Hogy hol lehet meghúzni az egyensúlyt, hogy mindenki gyanús, vagy senki sem terrorista, hát itt a vízumrendszer is ide tartozik. Ugye szeretnénk azt, hogy egyre többen vízummentesen utazhassanak. Az indonéziai vállalkozók, ha utazni akarnak, akkor az ő vízumigényüket mindig átvizsgálják a biztonsági hatóságok. Ez nem általános vádaskodás, hanem egyfajta elővigyázatosság. Tehát szerintem szükség van a vízum sok országgal szemben. Rembo asszony nagyon kétfelelő kérdést tett föl, de én visszakérdezek, miért nem a bizottságot kérdezi, miért minket? De jó, megpróbálok válaszolni. Annak a levélnek nem az volt a szándéka, hogy új dolgokat találjunk ki, hanem a meglévőket hajtsuk végre. Ez volt a szándék mögötte. Ami a képzést illeti, lehet, lehet javítani, de szerintem az európai országok rendőrei alapvetően képesek arra, hogy kellő bizonyossággal meggyőződjenek egy útlevél érvényességéről. Lehet itt még harmonizálni, további képzéseket indítani, de nem ez a fő kérdés, hanem az a baj, hogy miközben itt mi képezzük az embereket, Frontex leépítés történt. Wikström asszony a terrorizmus és a migráció kérdésének összekeverését vetette föl. Igen, ez egy kényes dolog. Igen, külön kell választani a kettőt. A legtöbb menekült valóban áldozat, nem elkövető. Ugyanakkor az is tény, hogy a menekültek között terroristák bújtak meg részben tudatosan, részben kihasználva a menekült áramot. Többször jogosnak bizonyult az a gyanunk, hogy terroristák vannak közöttük, és erről ezért beszélni kell. Tehát én szeretném külön választani a migrációt és terrorizmust, de ha van összefüggés, akkor ezt az összefüggést viszont el kell ismerni, és beszélni kell róla nyíltan. Központi kérdés, de ezt már nem oldjuk meg. A, a Dublini rendszer valljuk be alapvetően összeomlott. Röviden erre mit tudok reagálni? A német-francia kompromisszumos javaslat pont arra irányul a menekültügyi rendszer kapcsán, hogy a kis és középméretű és a nagy számokat meg kell különböztetni. Belgiumban már van egy tömeges bevándorlásra vonatkozó szabály, de ezt nem alkalmazta a belga állam, tehát valahogy mégsem működött. Tehát olyan szabályrendszerre lenne szükség, amely definiálja a tömeges vándorlást, mint olyat, és különbözőképpen szabályozza a kezelhető és kezelhetetlen méreteket. A biometrikus adatokkal kapcsolatban, hogy mikor jelenek meg a nemzeti biometrikus igazolványok minden országban, ez a vízum mentességgel is összefüggő kérdés, mert csak akkor lehet a vízumot eltörölni, hogyha a, a személyigazolványok kellő nem biztonságosak. Tehát amely ország bevezeti a biometrikus szemigazolványt, azzal már lehet tárgyalni a vízumentességről. A dinamikus IP címek tekintetében hogy lehetséges mégis a név hozzárendelés az IP címhez? Ez jó kérdés. Itt Németországban nálunk zajlik is erről a vita. Szerintünk olyan információs igényel kéne fellépnie a biztonsági szerveknek a szolgáltatókkal szemben, hogy utólag azért lekérdezhető legyen, hogy egy konkrét időpontban hol használtak egy IP címet. Ez egy köztes megoldás lenne. Ami az interoperabilitás kérdését illeti, igen, itt egy technikai gond is volt, és el szeretnénk kerülni a jövőben azt, hogy nagy összegű IT beruházások feleslegesek váljanak. Én nem vagyok ugyan számítástechnikai szakember, de annyit értek a dologról, hogy a, a transferhelyeken múlik, a szűk keresztmetszetek fejlesztésén múlik minden. Gomes asszony az megelőzésen túlmenően arra is rákérdezett, hogy miért nem tesszük a pénzmosást prioritássá. De prioritás a pénzmosás elleni harc, de ez a pénzügyminiszterek prioritása. És hogy nem kéne legális bevándorlási útvonalakat létrehozni, ez meg egy túl nagy kérdés, erre nem tudok átfogóan válaszolni, vagy csak átfogóan tudok válaszolni. Nagyon sok javaslat van erre, de ezek egymásnak ellent mondanak. Ha legális bevándorlási utakat teremtünk, de közben nem zárjuk be a korábbi illegális csatornákat, akkor hátrányos helyzetbe kerülnek a legális bevándorlók. Tehát szerintem a védelemre szorulóknak kell legális bevándorlást megteremteni, az illegális migráció helyett hogy kiváltsuk az egyiket a másikkal. Ez persze könnyű mondani, nehéz megcsinálni. A terror és a migráció összemosásával kapcsolatban az ETS rendszer előzetes funkciójának az értékelése szerintem eh, az ETS erre való, és ez erre működhet, jól működhet. a távirat és a modern kommunikációs formák kérdése kapcsán ugye a gyermekpornográfia elleni harc is először nagyon kilátástalannak tűnt. Mert törölték a helyet, ha lecsaptunk rá, de egy másodperc múlva máshol jelent meg. Tehát inkább azt kéne elérni, hogy ne jelenjen meg újra az a tartalom egy másik cím alatt, és ebben történt is most előrelépés. Hogy mit várunk az igazságügyi miniszterektől? Sok mindent. Én akkor most csak a hazámról beszélnék, hogy a sajátomtól mit várok. Lehet, hogy tolmásolási probléma volt. Ha valaki az iszlám valláshoz ö, csatlakozik, az a vallásszabadság kérdése, az önmagában nem gyanúsító tényező. De ha valaki iszlamista tanokat val, az még az már gyanús, de az még mindig nem terrorista, tehát külön kell választani a terrorista, az iszlamista és a muzulmán fogalmakat, és ez az igazságügyminiszterek szintjén sajnos még mindig, még ez sem valósult meg. Még rosszabb az együttműködés, mint a rendőrségek között, az igazságügyi miniszterek között. Ami a francia választási hagyaratot illeti, a tekintetben pedig átengedem a terepet a kollégának. Prize for that. I don't know who's done that in recent times. I should have said to you, you could be selected, but I forgot. Köszönöm és nagyon szépen összegyűjtötte a miniszter úr az összes kérdést, és gyakorlatilag mindenre válaszolt, így aztán a francia miniszter már szelektívebben válaszolhat. Valóban e, nagyon sok mindenben egyetértek német kollégával, és minden kérdésre valóban válaszolt, és nem akarom ismételni azt, amit ő már elmondott. Néhány kiegészítő dolgot mondanék inkább, és esetleg néhány konkrétumot ami az Egyesült Államokkal való kapcsolatunkat illeti, ez nagy fontosságú továbbra is. Az amerikai választások eredménye az, ami, de egy sor kérdésen, sor kérdésben nekünk nagyon fontos partneri kapcsolatunk van az Egyesült Államokkal. Franciaország ez Egyesült Államoknak a legrégebbi szövetségese, legrégebbi partnere, és a terrorizmus elleni harcban ez a partnerség, ez továbbra is nagyon fontos. Én még nem vettem fel a kapcsolatot, amióta be, betöltöttem a hivatalomat, átvettem a hivatalomat múlt szerdán, azóta nem vettem fel még a kapcsolatot az amerikai kollégával, de nagyon fontosak, eh, és kiterjedtek a kapcsolataink az amerikaiakkal, tehát eh, én biztos vagyok abban, hogy eh, majd értelmesen együtt tudunk működni. Ami az interoperabilitást illeti, illetve az esetleges kockázatokat, amelyek abból származhatnak. Teljesen egyetértek azzal, amit Tomadem ezért mondott, Eh, az interoperabilitás követelményével kapcsolatban. Eh, alapvetően itt egy praktikus dologról van szó, a rendvédelmi szerveknek akarjuk eh, lehetővé tenni, hogy jól végezhessék a dolgukat, miközben a, a jogállamot akarjuk erősíteni, tehát ez a cél. Nincs olyan szándék, hogy egyre jobban ellenőrizzük a dolgokat, hanem az értékeket és a az elveket, a demokrácia értékeit, elveit akarjuk megvédeni. Éppen ezért csak a szükséges mértékig történnek adat rögzítések, illetve az adatok megtartása, vagy az adatokhoz való folyamodás, és nyilván a különböző illetékes hatóságok megtartják a saját jogköreiket, meg lesz a hatásköre a bírónak, illetve a, az eljáró egyéb hatóságnak is. A, ami a vasúti PNR-t illeti. Nos, ezt támogatjuk. Ne feledjük, hogy volt egy tális támadás is az Amsterdam-Párizs járaton, és valójában ez francia területen történt már a támadás, de hát ez egy európai nemzetközi vonatjárat volt. Nyilván ezt a kísérleti projektet támogatjuk, egy task force állt össze, amely tanulmányozza a jogi és technikai nehézségeket, de elvben nekünk nincs ellene kifogásunk. Ami a francia szükség állapotot illeti, Nyilván erre a, a német belügyminiszter nem válaszolt, mert tudja, hogy nem az ő területe. Nos, a merénylet után, a nagy merénylet után hirdettek szükségállapodott Franciaországban, ezt többször megerősítették és meghosszabbították, ez egy alkotmányos állapot, ez a francia alkotmány szabályozza, és erre vannak törvények és szabályok elég egyértelműek, ez, tehát megvan a jogszabályi háttere a szükségállapotnak. Itt tehát az alkotmányról van szó, illetve az alkotmányos tanácsról, valamint bírók tudják megítélni az egyes cselekmények jogszerűségét. Ugyanakkor ez mégiscsak egy kivételes jogállapot, az elnök is, a miniszterelnök is, és mindenki többször elmondta, hogy a francia parlament szavazásával lehet ezt meghosszabbítani, tehát minden egyes meghosszabbítást a francia parlamenti képviselők hoznak, és ők szavazhatnak csak erről, ők hosszabbítják meg. Most az elnökválasztásra tekintettel hosszabbították meg. E, rendkívül súlyos a terrorfenyegetettség Franciaországban, és e, a hatóságok, a végrehajtó szervek, illetve a parlament, miután megvizsgálták ezt a dolgot, e, úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják, és majd a jövőben is megvizsgálják, és döntenek, hogy meghosszabbítják-e vagy sem. De ez továbbra is egy kivételes helyzet, és így is minősítik azt a különböző jogforrások. E, azokról a dolgokról, melyekről a belügyminiszter kollega beszélt, arról már nem beszélek újra. E, az Európai Bizottsághoz írt levelünkben, e, tehát amit a Demezér miniszter úr, illetve az elődöm írtak, különös figyelmet szentelünk a végrehajtásnak, mert szerintünk ott kell eredményeket elérni, Ehm, vannak nagyon erősen megfogalmazott elvek, és van egy eh, nagyon eh, szigorú eh, jogszabályi környezet, illetve nagyon szigorú jogszabályaink vannak, ezeket most már végre kell hajtani. Szintén teljes mértékben osztom a belügyminiszter kollega véleményét, a relokalizációval és a dublini eh, rendszerrel kapcsolatban. Franciaország és Németország is ennek a revízióját akarja. Ehm, annyit fűznék ez hozzá, hogy Franciaország és Németország az a két tagállam, amely a lehető legtöbbet tett annak érdekében, hogy áthelyezzünk menekülteket. Franciaország 3000-et fogadott, ez eh, ráadásul egyre gyorsuló tempóban történik, minden tagállam a saját felelősségét kell, hogy teljesítse, illetve kötelezettségeit, eh, ami a dokumentumokat illeti, nincsenek európai standardok. A francia nemzeti dokumentumok azok úgy vannak szabályozva, hogy a személyigazolványnak is vannak biometrikus adatai. Ami a külföldi imámokat illeti, nagyon pozitív vitát folytattunk az igazság és belügyminiszterek tanácsában, és ott megfogalmazódott a, az, hogy beszéltünk arról, hogy hogyan lehet erősíteni, jobbá tenni a radikalizáció elleni fellépést. Minden tagállam eh, még inkább beleveti ebbe magát. A radikalizáció ellen eh, megvannak az eszközeink, jó eszközeink vannak, ezeket kell tovább fejleszteni. Franciaországban megint csak a, szükségjá, a szükségállapothoz kapcsolódóan elmondhatom, hogy szalafista mecsetek kerültek bezárásra, ugyanis a jogszabályi feltételek erre alkalmasak voltak. A két elődöm nagyon határozottan léptek fel, több mint 20 szélsőséges mecsetet zártak be Franciaországban, és teljes mértékben éberek maradunk, és nagyon odafigyelünk arra, ami a francia területen ezekben a mecsetekben történik, hogy ez megfeleljen a francia jognak. Mi? ami que les mots de patriotisme et d'amour de la France euh, à la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 az az könyv, amiről ön beszélt, képviselő úr, e, és amely az önállítása szerint arról szól, hogy megfigyelték az elnök jelölteket, nincsen ilyen fekete kabinet, ahol felbontanák, illetve megfigyeléseket koordinálnának, e, nincs ilyesmi. És remélem, hogy barna se lesz soha Franciaországban. No, um, Mazé úr mondta, miniszter úr mondta, hogy három el kell mennie. Tudom, hogy ez sokszor felmerül ez a kérdés itt a szakbizottságban. Többen említették, hogy valóban a belügyminisztereket érdemes-e külön meghívni, vagy csak mit a soros elnökséggel egyeztessünk. Nos, azt hiszem, hogy a mai vita is megmutatja, hogy nagyon is érdemes magukat, az egyes tagállami minisztereket meghívni. Nagyon jó az interakció, még akkor is, hogyha nyilván a politikai spektrum mindkét végéről érkeztek igen, csak nehéz fogós kérdések. Köszönöm szépen még egyszer, hogy ezt megszervezték az önök és a mi részünkről is. És tényleg azt hiszem, hogy a kollégák is nagyon eh, jól tartották magukat hozzá. Szippel asszony, egy pótkérdése van? Igen, Dömezén úr eh, elmondta az elején, hogy a titkosításra majd később visszatérek, de azt nem, hogyha ezt ki felejtette volna. Mm, ez, nochmal. Na, akkor még egyszer. támogatom a magánlevelezések teljes körű titkosítását. Sőt, ösztönzöm, hogy ez megvalósuljon. De a SAFE szabályozás értelmében értelmezem én is a biztonságos szót, ha már vannak autonóm gépjárművek, és a digitalizáció ilyen szinten van, mint ma és lesz, akkor azért oda kell figyelni, hogy például egy gépjárművet nem essen távolról irányítani mondjuk neki a falnak, vagy távolról befolyásolni valakinek a hűtőjét. Tehát kell a biztonság. De a jelenlegi szabályozás a telefonok lehallgatására hogy megfelelő gyanú legyen, ezt bíró teje lehetővé, egy normális, régi típusú mobiltelefont. Ez nagyon elavult, mert már rég nem mobiltelefonon telefonálnak a terroristák, hanem internetes alkalmazásokon. És mit lehet ilyenkor tenni? Ez itt a kérdés. Az első az, amit mondtam is, hogy legalább visszamenőlegesen, hogyha valakiről kiderül, hogy tényleg gyanúsítható, akkor visszamenőlegesen lehallgatható legyen a kommunikációja. Jelenleg még ez sem lehetséges. A telefon lehallgatás Egyedi esetekben tehát bírói jóváhagyáshoz kötött, és a rendőrség jelenleg ezt nem lépheti túl, ezt a hatáskört, és pláne nem figyelhetnek olyanokat is, akikre vonatkozó nincs engedélye. Tehát a szabályozás legyen olyan, hogy se több, se kevesebb vet ne engedjen meg, mint amennyire szükség van és ha erről vitázunk, akkor az legjobb lenne európai szinten tenni. Ön mondjuk nem vádolt ilyesmivel, de mások szoktak, hogy, hogy a DACnet például nem alkalmas a gyermekpornográfia, a fegyver, illegális fegyverkereskedelem lekövetésére, Szerencsére ez a kritika már nem állja meg a helyét. In between a German minister and a... Köszönöm szépen ezt a pótkérdésre adott választ. Sose állnék egy német belügyminiszter és az ő titkosítási expozéja közé. Tudjuk, hogy ez mennyire eh, fontos kérdés. Köszönjük ezt a pót eh, magyarázatot. Köszönöm minden kollégámnak a kérdéseket, a miniszterek uraknak pedig azt, mindazt az információt, amit e, megosztottak velünk. Csütörtökön fogunk egyébként a mai tanácsülésről beszélni. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek.